Yeah, thank you, Mr. Goerens, and thank you also for raising once again the, the painful issue of, of Rwanda, which has not been finished yet. So um, I give the floor to Mrs. Lofbieler. Danke, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich bedanken bei allen, ähm, die hier so eindrucksvoll geschildert haben, was sie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 Thank you very much, uh, elnök asszony. Egy indítvány van a kezemben, illetve egy tájékoztatás van a kezemben, amely szerint Budapesten megalakul a tömeggyilkosságok és a tömeges erőszak megelőzésére létrehozott alapítvány a Magyar Külügyminisztériumban tegnap egy megemlékező konferenciát tartottunk román barátainkkal, amely visszatekintett a 20 évvel ezelőtti, az 1989-es román forradalomban halálos áldozatul esett mintegy közel 1500 ember sorsára, akiknek a a gyilkosságok, a tömeggyilkosságoknak a tetteseit még mind a mai napig nem fedték fel. Visszatekintettünk a márciusi 90, 1990 márciusi Marosvásárhelyi pogromkísérletre, ahol hatan estek áldozatus, vagy 300 sebesült volt, de utána júniusban rögtön következtek a bányászjárások Romániában, ahol szintén tömeges erőszak áldozatául estek nagyon sokan. Na most már nálunk egy aktuális, időszerű kérdés Romániában, hát azért ott élnek a gyilkosok a román társadalomban, a volt szekuritáté, tett, a volt szekuritátét gyanúsítjuk, és állítólag zárt dossziékban már meg is van, azonosították és kivizsgálták, hogy kik voltak a tettesek. Néhányat elítéltek, de messze vagyunk attól, hogy, hogy felfedjék a valódi és a, az összes tetteseket. Nos, nagyon idején jön ez a meghallgatás, és én is a balkáni vagy a romániai esetek miatt azt mondom, hogy ez nem elvont kérdés. Üdvözlöm ezt a meghallgatást, és gratulálok a magyarországiaknak ezért az alapítványnak a létrehozásához. Thank you very much, Mr.